fogalmaztak meg kérdést a változtatásról, tehát ilyen módon a változtatás elfogadásnak tekintjük. A, két, a 105-ös cikk hatodik bekezdése alapján az elnökök értekezlete tájékoztatott arról, hogy az Ekon szakbizottság ajánlását senki nem ellenzi a delegált jogoktosok kapcsán. Hogyha 24 órán belül egy frakció, vagy legalább 40 képviselő nem fogalmaz meg eh, ellenvéleményt, ilyen módon ez az ajánlás elfogadásra kerül, máskülönben pedig az ajánlásról szavazunk. A plenáris weboldalon látható az ekon ajánlása. Köszönöm, ezek voltak a közlendőim. A következő napi rendi pont pedig egy kicsi csúszásban vagyunk, közös vita a 2010